So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim. Mindenkit kérek arra, hogy foglalja el a helyét. Szeretném pontosan kezdeni a mai programot, hiszen rengeteg dolgot terveztünk már. Először is szívből köszöntöm a kereskedelem politikáért felelős biztos jelöltet, Cecilia Malmström asszonyt. Azután, ha megengedik, mielőtt eh, néhány bevezető megjegyzést szeretnék elmondani, először is a meghallgatás szabályairól. Az ügyendünkben találják a 16-os mellékletben. Ez is egyértelmű szabályozása mindannak, amit ma szeretnénk. Írásbeli válaszokat is kaptunk a benyújtott kérdésekre a biztos jelölttől, és ezzel teljesült ez a feltétel is. A, ma van a biztos jelölt meghallgatása, 180 percnyi időnk van erre. Mászröm asszony 10 perces bevezetőt fog tartani, és ezt követően jönnek kezdjük meg a kérdések feltevését. Összesen 45 kérdést tehetnek fel a kollégák és kolléganők. Szeretném jelezni, hogy egyértelmű az időkorlát. Alberto tőlem jobbra nagyon pontosan fog figyelni az idő betartására mindenkinél. Még mielőtt letelne az idő, a kivetített felszólalási időnél elkezd villogni egy kis csillag, utána pedig kikapcsoljuk a mikrofont. Egyébként nem leszünk képesek arra, hogy rendezett keretek között folytassuk le a meghallgatást. Tehát Malmström asszony 10 percet beszél, és utána a kérdések. Az első kérdések a politikai frakciók nevében kerülnek feltevésre. Öt perc e, ebben az esetben a kommunikációs lehetőség a biztos jelöltel. Tehát mondjuk úgy, hogy egy perc legyen a kérdés, két perc a válasz, és egy perc a kiegészítő kérdés, és egy perc a kielégítő válasz. A kiegészítő kérdést azonban a politikai frakciók csak az első körben tehetik fel. A második körtől egészen egyértelműen három perces ritmusban fogunk, me, fogjuk folytatni. Egy perc kérdés, két perc válasz. És ezzel mindenkit arra kérek, hogy koncentráljanak a lényegre, tudjuk ezt a meghallgatást is úgy lefolytatni, hogy a végén minősített álláspontot tudunk majd leadni arról, hogy Cecilia Malmström jelöltel egyetértünk-e, vagy sem. Egyértelmű tehát az, hogy mindenkinek szigorúan tartani kell magát a rendelkezésre bocsájtott időhöz, és ezt érvényesíteni is fogjuk. Kérem tehát, hogy a kollégák ne azt a megoldást válasszák, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokat beszélnek, hiszen nézzék, hogy a tolmácsolási lehetőségeknek is korlátja van. Kérem, hogy a fontos, a lényegi elemre és kérdésre koncentráljanak az időkeretek betartásával. Utolsó szervezési megjegyzésként hadd mondjam el, hogy a parlament weboldalán élő adásban közvetítjük a meghallgatást, és a ugyanazon az oldalon fel is vesszük a mai programunkat. Tudom, hogy ambiciózus az, amire vállalkoztunk, de biztos vagyok abban, hogy a Kereskedelmi Szakbizottságban, ugyanúgy, mint minden más bizottság, meghallgatásnál és vitánál azt tettük, most is jó motorban és megfelelő formában fogjuk ezt is megtartani. A fejlesztési és a közlekedési bizottságtól is vannak meghívott, a külügyi bizottságtól is vannak meghívottaink. Két kérdést a külügyi, és egy kérdést a másik meghívott bizottság tehet fel. Ennyit a szervezési pontokról. Máström asszony bizonyára a gazdasági fejlődés katalizátora az Európai Unióban az új pozíciójával, és globálisan tekintve is. Úgy gondolom, magától értetődő, hogy a kereskedelem a globalizációs korban, a világban rendkívül fontos. Szabályozást is igényel, és pontosan erről van szó, hogy a szabályokat észszerűen határozzuk meg. A közelmúltban egy vizsgálatot, egy vizsgálati eredményeket tettek közre a kereskedelempolitikai szabályok érzékeléséről. Ebből az látható, hogy az emberek szkeptikusak és igazából kevés bizalommal viseltetnek a kereskedelempolitika iránt. Félnek. Félnek attól, hogy a globalizáció rossz oldalára teszik a szabályokat. Éppen ezért a kereskedelmi szakbizottság számára úgy gondolom döntő, hogy egyértelművé tegyük, a kereste, kere, kereskedelem politika nem az érdekek útján, nem a vállalatok érdekeinek mentén, hanem az állampolgárok érdekei mentén alakul. Ehhez mindenképpen szükséges az átláthatóság és a civil társadalommal való párbeszéd. Határozottan meggyőződésem, és gondolom több kollega osztja velem, kereskedelempolitikát csak akkor tudjuk alakítani, hogyha sikerül visszanyerni a bizalmat. Határozottan kérek mindenkit arra, hogy saját szerepében mindenki átláthatóan végezze a tevékenységét úgy, hogy vissza lehessen nyerni az átláthatóság révén a bizalmat. Az átláthatóságon kívül a tisztességes kereskedelem is fontos a kereskedelmi szakbizottság számára, ugyanúgy, mint más résztvevők számára. A kereskedelmi akadályok puszta megszüntetése a Ricardo féle modell szerint már nem elegendő. A tisztességes feltételeket, mint az Európai Unióban élők számára előnyös elemként, de a kereskedelmi partnerek számára is előnyösen kell alakítanunk. Ezért úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, nem csak a kereskedelempolitika klasszikus területeit kell megvizsgálnunk, hanem a munkavállalói jogok, környezeti normák és egyéb elemek is hozzájárulnak a kereskedelem tisztességességéhez. Ezt kell a kereskedelmi megállapodásokban is, és egyéb szerződésekben is központi elemé emelni. Átláthatóság és tisztességes keret. Ez a kerete mindannak, ami szakbizottságunk szívügye, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák kérdései amelyet feltesznek, legalábbis részben ezt fogják eh, érinteni, és Mácsom asszony ebben